Folytatjuk az ülésünket a tegnapi ülésnek. A jegyzőkönyv és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van -e esetleg ellenvetés? Ha nincs, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A tanácstól megkaptam az első olvasati eh, álláspontjukat, valamint a bizottság álláspontjukat.